Kedves kollégák, jó reggelt! Kezdjük a munkát. Kérem foglaljanak helyet. Már itt van az emelvényen a meghívott előadónk, Devani Kessler, az Olaf elnöke, és még Madame Lebailt várjuk még a DG Justice-tól, a bizottság részéről. Néhány közleménnyel kezdeném. Egyetértésükkel a következő koordinátori ajánlásokat terjesztjük elő. A LIBE Komité 2013-as meghallgatási napirendjének átdolgozott változata. A 2014-es napirendet a koordinátorok elfogadták. Tegnap, ha nincsenek ellenvetések, akkor ezt That as a yes. elfogadottnak tekintjük. We consider them adopted. Then I also inform you that Mr. Davor Davor Petír a néppárt részéről póttag lett a bizottságunkban, üdvözöljük. És akkor most a közös vita következik, 13-as, 14-es napirendi pontok. And 14. Az első, a 13-as az Európai Ügyészség, a 14-es pedig a Eurojustice, a Büntetőjogi Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége. És itt utalnék a Eurojustra vonatkozó jogi keretre, amit a szerződés rögzít. Itt az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek is részt vesznek a Eurojust tevékenységének értékelésében, és a Lisszaboni szerződés ezen kívül rendelkezik a egy új bevezetésről is. Az E, európai ügyészség létrehozásáról, illetve egy rendeletről a Eurojust létrehozására vonatkozóan. Ezen kívül van egy közlemény az EU pénzügyi érdekeinek jobb kommunikációjára vonatkozóan, illetve az irányításra, ami az OLAF e, tevékenységét illeti. Úgyhogy kíváncsian várjuk ezeket a javaslatokat, a napirendre Lebail asszony és Olaf, az Olaf vezetőjének, Kessler úrnak a bevezetőjét tűztük ki, még Lebail úr asszonyra várunk, úgyhogy Kessler úrnak megadom a szót, addig is, ha gondolja, akkor elkezdhetjük. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, Lebál asszony nem sokára megérkezik, és akkor majd a Eurojust-ra vonatkozó javaslatokat majd ő fogja ismertetni, illetve az EPA-ra vonatkozó javaslatot. Az Európai Ügyészségre vonatkozó javaslat elkészült, és a bizottság július 17-én terjesztette elő a Eurojust-tal együtt, és az OLAF, valamint a DG Justice volt az a két szolgálat, amely az epo ra vonatkozó javaslatot kidolgozta, miközben a Eurojust-ra vonatkozó javaslat kizárólagosan a DG Justice kompetenciája volt. Nézzük is, hogy mi húzódik meg a javaslat hátterében, az EPO javaslat hátterében, tehát az ügyészségre vonatkozó javaslat hátterében. Itt a szerződésre utalok nem csak azért, mert nyilvánvalóan a kötelezettségeket tiszteletben kell tartani, ennél sokkal lényegesebb oka is van ennek. A költségvetésre komoly nyomás helyeződik, nehezedik, minden egyes euró számít az adófizetők szempontjából. A tagállamok 500 millió euróra becsülik évente a csalások következtében elszenvedett károkat, de feltehetőleg ez a becslés a valóságban lényegesen magasabb, ugyanis a tagállamok jelenleg nem rendelkeznek elő eszközökkel és kapacitással, hogy pontosabban és teljesebb, teljes körűbben felmérjék a helyzetet. Ennek az áldozatai pedig nem más, mint az európai adófizetők. Annak érdekében, hogy hatékonyabban fellépjünk az ilyen csalásokkal, bűnügyekkel szemben, nem csak a jogszabályokat kell lényegesen átdolgozni és aktualizálni, de legalább annyira fontos, hogy egy megfelelő struktúrát hozzunk létre, és egy jövőképet alakítsunk ki Európa számára. A bűntényállásokra, a bűnügyekre vonatkozóan, amelyek jellegükből adódóan nemzetközi jellegűek, országok határokon átnyúlóak. és pusztán nemzeti bűnüldözési eszközökkel, amelyek jellegükből adódóan fragmentáltak, nem lehet hatékonyan fellépni. És ugyanazok az elkövetők egyidejűleg több tagállamban követnek el például korrupciós bűncselekményeket, vagy EU pénzekkel való visszaéléseket. Az ilyen eseteket nem valószínű, hogy fel lehet tárni pusztán a nemzeti hatóságok körében, amelyek eléggé fragmentáltak, töredezettek. És gyakorlatilag az ilyen esetekben nem valósul meg tényleges és hatékony bűnüldözés vagy feltárás. Éppen ezért egy európai hivatalra mindenféleképpen szükség van, hogy az ilyen határokon átnyúló bűncselekményeket fel lehessen tárni. Hiszen ezek a bűncselekmények nem csak az EU pénzek felhasználását fenyegetik, hanem egyéb kockázatokat is jelentenek, és ezért van szükség egy megfelelően az ilyen bűncselekményekkel szemben megfelelően fellépni tudó hivatalra, tehát tulajdonképpen ez az oka az egész javaslatnak és az a tény, hogy meg kell védelni az EU pénzügyi érdekeit, más szóval az EU adófizetők érdekeit, jelenleg azon múlik, hogy az egyes tagállamok milyen kapacitásokkal rendelkeznek, illetve mennyire készek fellépni az ilyen bűncselekményekkel szemben, és a tapasztalat is ezt mutatja, valamint a az OLAF 13 éves tevékenységének statisztikái is azt mutatják, hogy a tagállamok reagálása és fellépése az ilyen típusú bűncselekményekkel szemben legalábbis meglehetősen változónak tekinthető. Az elítélések aránya a 27 tagállamban szintén igen szélsőségesen mozog, 5%-tól, itt most az Olaf által feltárt csalásokról beszélünk, egészen 90%-ig terjed a skála, és nem egységes a tagállamokban az ez irányú kapacitás, sőt, akár még a készség is, hogy hatékonyan fellépjenek az ilyen bűncselekményekkel szemben. Éppen ezért szükséges egy olyan hivatal létrehozása, ami az egységességet, vagy legalábbis bizonyos mértékű homogenitást biztosít az európai érdekek és aláhúzom, itt európai érdekekről beszélünk, ezek védelme érdekében. Tehát még egyszer ez a, az alapvető oka a javaslatnak. Um, now, um, I will say few words. És akkor most néhány szót szeretnék szólni az elképzelt vagy javasolt struktúráról. Ez szerepel a bizottság tervezetében, és át is adnám a szót a DG Justice főigazgatójának majd a szót ez ügyben. Az általunk javasolt hivatal európai szintű lesz, az említett okok folytán ez indokolt, de ez nem egy központosított hivatal lesz, aminek a csápjai kinyúlnak a tagállamokba. A struktúra semmiféleképpen nem akarja megfosztani a tagállamokat, a tagállamok igazságügyi vagy igazságszolgáltatási hatóságait a hatáskörüktől, nem akar beavatkozni a tagállamok belügyeibe. Olyan modellt akarunk megvalósítani, ami decentralizált, integrált, és úgy igyekszünk majd kialakítani, hogy az európai megközelítés érvényesülhessen, a szakértelem, illetve a kapacitások, a nemzeti kapacitások tekintetében. Az Európai Ügy, Ügyészség egy központi irodával fog rendelkezni, az úgymond Európai Főügyész hivatala lesz ez, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat ügyészeikkel, és nemzeti irodák jönnek létre, és ezen nemzeti irodákban a tagállamok által az saját ügyészségeikből delegált ügyészek fognak tevékenykedni. Tehát még egyszer egy központi iroda lesz, és nemzeti európai ügyészek irodája, vagy irodái, amelyek egyidejűleg a nemzeti ügyészségek alá is rendeltek, de amennyiben olyan ügyekeket, tehát EPO ügyeket, vagy európai ügyészség hatáskörébe tartozó ügyeket nyomoznak, akkor az európai ügyészség felé tartoznak beszámolóval. Tehát egy európai irodák hálózata jönne ezáltal létre, és Ezzel megvalósulhatna az átfogó általános európai megközelítés, amire már ma is nagy szükség van. És ez lehetővé fogja tenni, hogy az Európai Ügyészség részeként európai szinten tudnak tevékenykedni, mindenféle korlát vagy akadály nélkül amit az esetleges nemzeti határok jelenthetnek. Az Európai Hivatal létrehozásával a 19. század óta létező rendszeren túl tudunk lépni az igazságügy, a bűnüldözés területén, aminek keretében az egyes tagállamok kizárólagos joga a bizonyítékok feltárása, illetve a nyomozás lefolytatása. Az Európai Hivatal elnézést, az elnök közbeszakítja. Összesen egy órát terveztünk erre a vitára, ugyanis 11-kor elektronikus szavazásra kerül sor, ami azt jelenti, hogy a képviselők az utolsó pillanatban fognak berontani, és egy kicsikét szorít minket az idő, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha összefoglalná, vagy összefogottan szólna. Jó, rendben, köszönöm szépen. Akkor majd a második részét a prezentációnak átadom Lebály asszonynak, hogy a Eurojustra vonatkozó javaslatot ismertesse. Let me, uh, uh köszönöm szépen. Szeretnék néhány konkrét kérdésről, témáról beszélni. Ez egy nagyon fontos ez egy nagyon fontos javaslat, nem másról van szó, mint a büntetőjogi együttműködés Európai Uniós ügynökségéről, vagyis az EPP-ről, az Európai Ügyességről. Úgy véljük, hogy az Európai ügyességnek független kellnek lennie a tagállamoktól, bármilyen más Európai Uniós vagy tagállami intézménytől. Két éve folyik ennek a javaslatnak a kidolgozása, de ez volt a javaslat gerince, ez újból és újból fölütötte a fejét ez a kérdés, tehát függetlennek kell lenni az európai ügyességnek. Abban a cikkben, ahol az ügyészség létrejöttét javasoljuk, Láthatják, hogy ez nagyon hasonló a bíróság létrehozásához. Tehát itt az Európai Parlamentnek is nagyon komoly szerepe van. A második dolog. Szép dolog a függetlenség, de ha az ember független, akkor elszámoltathatóságra is szükség van. Tehát olyan ügyességet szeretnék létrehozni, amely elszámolási kötelezettséggel bír a költségvetési hatóság két része felé, tehát a parlament felé is. Harmadik dolog, hatékonyság. Giovanni Kessler is említette, hogy a csalás elleni harcnak az a nehéz, nehézsége, hogy nagyon föl van aprózódva a harc szintér, az OLAF, a Eurojust, ami koordinációs központ, illetve a tagállamok között. Mi azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy hatékony ügyességünk, Tehát olyan ügyösséget keresünk, amely a terephez közel van. Delegált ügyészeket szeretnénk ott összegyűjteni, akik egyszerre részei az ügyészségnek és a nemzeti igazságügyi rendszernek. Számunkra ez a javaslat igazi szépsége, ha fogalmazhatok így, hiszen az ügyészség gyorsan fog tudni fellépni a tagállamokban, meg lesz az egyértelmű eljárásrend, tehát a szabályzatok, így aztán egyértelmű lesz majd a szerepe, tehát terephez közeli ügyészségre van szükség. A negyedik dolog, olyan ügyességet, e, egyrészt ügyességet építünk, de védzáradékokat, vagy védőelemeket is be kell építeni a rendszerbe. Ez azért fontos, mert a jelenlegi rendszernek nem feltétlenül van meg mindig a szükséges biztonsági rendszere, tehát olyan védzáradékokat, védelmi elemeket szeretnénk beépíteni, amely a, az ügyészség munkáját megkönnyíti, például az, az, az ügyvédhez való jog, az, a tolmácsoláshoz való jog. Ilyen típusú intézkedéseket szeretnénk bevenni az ügyészség munkájába, és valószínűleg ez növeli is az ügyészség hatékonyságát. Még egy dolog. A javaslatot úgy alakítottuk ki, hogy az költségsemleges legyen. Tudjuk, hogy nehéz időket élünk. Egy költséges plusz szervezet létrejött iránt nem túl nagy a lelkesedés, ezért elmondhatom, hogy az ügyészség költséghaték, költség semleges lesz, az Olaf-tól érkeznek a források, illetve a Eurojust-tal közösen folyik a Európai Ügyészség folyóköltségeinek a kezelése. Majd. Tehát függetlenség, elszámoltathatóság, hatékonyság, eljárási védelmi eszközök. Ezek ennek a javaslatnak a legfontosabb elemei, azt hiszem. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, Löbály asszony. Kessler úrnak is köszönet. E, e, elnézést, hogy félbeszakítottam, de megköszönöm a segítségüket, mert ugye nem sokára szavazás lesz. Most a, most a képviselők tehetnek fel kérdéseket, Renáte Weber asszony az első. Köszönöm, elnök úr! Megköszönöm a két prezentációt, elég rövid kék lett, de elég rövidre sikerettek kezdek, de nyilván lesz még alkalmunk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Sok részletről nem hallottunk, de nagy rálátásunk van most arra, hogy hogyan is működik majd az intézmény. Nem értem, hogy a bizottság miért döntött úgy, hogy a két javaslatot egy csomagban küldi át nekünk, mi már egyszer eldöntöttük, hogy ezt szétválasztjuk. Ennek számos oka volt, ezt akkor megbeszéltük. Persze vannak átfedések, de valójában két külön intézményről van szó, az Eurojust az egyik dolog, a másik pedig az Európai Ügyészség, az EPPO. Kérdésem tehát, hogy meg tudják erősíteni a mendemondákat, hogy a tanácsban vonakodnak elfogadni az Európai Ügyészség felállítását. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit természetesen meg kell védeni. Az Európai Ügyészség felállításának alapgondolata változott, ezzel kapcsolatban. De jó lenne, hogyha meg tudnánk egyezni, és nem csak a pénzügyi érdekeket védenénk, hanem az európai polgárok érdekeit is. Önök szerint hogyan alakulnak majd a dolgok? Nem az európai büntetőjogra gondolok, végül is könnyebb lesz majd a bűncselekményeket definiálni, de hát ugye 28 tagállamban 28 különböző büntetőjogi eljárás van. Nehezen tudom elképzelni, hogy a, az Európai Ügyészség munkatársai az európai pénzügyi érdekekre egyfajta eljárást alkalmaznak majd, és a, egy tagállamon belüli bűncselekményen pedig egy másik típusú eljárást. Hogy lesz ez majd? Hogy fog ez majd működni? Elnök Matyő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Löbály asszony, köszönöm, hogy ellátogatott ide. Már So, már régóta vártunk erre a javaslatra. Ismertette a javaslat öt legfontosabb specifikumát. Ezt, ezek nagyon fontosak, örülünk ezeknek, és hát sajnos nem tudta ezt jobban kifejteni, mert nincs túl sok időnk. Sajnálatosnak tartottam, hogy az ügyészség hatáskörét nem terjesztették ki hogy a hogy a ö, különböző bűncselekményekkel is fogalma, ö, foglalkozzon. Persze a pénzügyi érdekek védelme fontos, de véleményem szerint érdemes lett volna az ügyészség hatáskörének kiterjesztése. A határon átnyúló bűncselekmények üldözése nagyon nehézkes Európában. Ha kiterjesztettük volna a hatáskört, az bizony jót tett volna. Ezt sajnálom. Köszönöm. Gracias, presidente. También para, para darle la Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm ezt a javaslatot, ezt a projektet. Fontos lesz ez az Európai Uniónak. Weber asszony is említette. Sajnálatos, hogy csupán a pénzügyi érdekek védelme tartozik csak a hatáskörbe. az lesz majd, mint az adatvédelmi biztossal, nem lehet egy ilyen kis hatáskörű intézményt felállítani. Hát, majd a jövőben is javasoljuk, hogy a hatáskört terjesszék ki. A kérdésem az, hogy mit tesznek az ügyészség függetlenségéért? Hogy fognak ezt hozzá? Második dolog a ö, védelmi intézkedések. Erről csak nagyon távirati stílusban beszélt. Mi, mit lehet erről pontosan tudni? Elnök, köszönöm. Albrecht úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék udvariatlan lenni, de kicsit furcsa az, hogy az, hogy az Olaf 26 percig beszélt, és a bizottság aztán pedig 5 percig. Hát nem tudom, de kicsit meglepett a dolog. Nézzük a lényegi kérdéseket. Az Európai Ügyészségről annyit, hogy mi, zöldek, örüljük ezt a, örülünk ennek a javaslatnak. vagy a koncepció jó. Az imént már kifejtették, hogy miért van erre szükség, ezen mi is egyetértünk. Ugyanakkor egy ilyen mélyen szántó javaslat csak akkor lehet sikeres, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Tehát egy nyomozói vagy, ügyés, vagy ügyészi hivatal létre jöttéhez bizonyos feltételek kellene. A hatáskör is fontos, a jogi keret, maga, maga a létrehozás körülmény, illetve az eljárás jog is lényeges. Szerintem a bizottsági javaslat a megfelelő irányba halad, de lennének kérdéseim. Ezekre szeretnék részletes választ. 13-as cikk a Európai Ügyészség kapcsolódó feladatai. Szerintem ezek nem kapcsolódó feladatok, hanem alapfeladatok. Szerintem nem keverhetők össze azon bűncselekmények, amelyek az Európai Unió, tehát nincsenek olyan bűncselekmények, amelyek kizárólag az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatosak. Nyilván ez mindig összekeveredik mással. 14-es cikk nem lesz, nem lesz az ügyesség létrehozásának felülvizsgálata. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a bíróság, nem a bíróság dönt az ügyesség hatásköréről? Ez ugye védelmi szempontból is fontos, mármint a védelem szempontjából. Jogbiztonságra van szükség. Elnézést, elnök úr, de még van egy kis, még időre lenne szükségem. Három perce beszélek, és úgy vélem, hogy jogom van még egy kérdést föltenni. Ugye eddig cikkekről beszéltünk, szeretném, hogyha erre részletes választ kapnék. Nézzük a nyomozási intézkedéseket. Mi történik az ingatlan tulajdonosával, amikor házkutatást tartanak. Erről szóló szabályok nincsenek itt lefektetve. Ez azt jelenti, hogy az ügyészségnek teljhatalma van itt? Vagy mi a helye? Mi, mi, eh, mi a helyzet a ö, eh, számítógépek, számítógépekkel? Hiszen a számítógépek ö, eh, kivizsgálásához is elvileg kell egy kutatási parancs, de ezt távolról is meg, lehetett, meg lehet tenni. Mi történik akkor, amikor az Eurojuston keresztül lép fel az ügyészség? Köszönöm. Tudja, hogy mindig eh, rugalmasak eh, próbálunk lenni, de hát ez az első véleménycsere. Csak most, tegnap talán kapták meg a koordinátorok után, vagy kaptuk meg a koordinátorok után a jelentést, és eh, ha, ahogy megtudtam, Jakolino kollégát és fosszurat nevezték ki, hogy kapcsolatartó legyen az ügyészi hivatallal. Ez, ezért a bizottság és Keszter úr több időt kapott a válaszadásra. Akkor folytassuk a kérdések sorát. A Jákolino úr, aki az Európai Ügyészi Hivatal raportőre lesz. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, én is. Üdvözlöm ezt az irányelvtervezetet az Európai Ügyesség felállításáról. Ahogy az elhangzott, ugye ez egy független szerv lesz, Löbály asszony is, és Kessler úr is meg. Nagyon fontos intézkedéshez, nagyon fontos szerv felállításról van szó, ugye az eurojust együtt létezik ez majd, és így csomagban tárja elénk ezt a javaslatot a bizottság ezzel, ugye elvileg hatékonyabb lesz majd az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Mathieu kolléga egy nagyon lényeges dologra tapintott rá az imént. Mi a helyzet a határon átnyúló bűncselekményekkel? A Krím szakbizottság éppen tegnap fejezte be munkásságot, elfogadtunk egy javaslatot, illetve egy jelentést, és azt hiszem, hogy az ügyészségnek is, az ügyészségnek gyorsnak és hatékonynak kell lennie, tehát ügyesen, rugalmasan kell tudni nyomoznia, még a határon átnyúló bűncselekmények esetében is. Tehát egy dolog a rendőrségek együttműködése, de nem csak a szervezett bűnözés ellen, hanem a pénzmosás, illetve a határon átnyúló korrupció ellen is úgy lehet csak hatékonyan felépni, hogyha ez a, ez a szerv foglalkozik uh, a határon átnyúló bűncselekményenek is. Az Európai Parlament uh, szeretné, hogyha komolyan vennék a véleményét, nem tudom, hogy a tanács hogyan vélekedik mindenről, aztán jó lenne, hogyha a koordinációs feladatokról lenne még némi pontosítás, ugye az Európollal például történik majd információcsere, adatcsere, ez is nagyon fontos, vagy az Olaffal való együttműködés hogy működik majd? Jó lenne, ha ezen még elgondolkodnánk. Nem lényegtelen ez, hiszen ez egy integrált szervezet lesz, tehát együtt működik majd több szervezet. Azt hiszem, hogyha ezeket a feltételeket ö, ö, nagy gonddal megteremtjük, akkor 2015. január 1-től megfelelően tud működni majd az ügyesség. Az imént elhangzott, hogy ezen ügynökség hatásköre kizárólag az Európai Unió költségvetését károsító csalásokkal foglalkozik, de hát mással is kell foglalkozunk, nem csak a költségvetés védelmével, hanem a határon átnyúló bűncselekmények elleni harccal is. Köszönöm. Now we go to Mr. Köszönöm, akkor De Jong úr a következő. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, hiszen, ahogy ön is mondta, ez az első véleménycsere, csak jelzem, hogy van néhány kétségem, kérdésem. Először is a hatástanulmány maga, az, hogy miért van szükség európai ügyészi hivatalra, államügyészi hivatalra. Az OLAF jól végzi a munkáját, a tagállamok mindezt úgy követik nyomon, ahogy kell, és alapvetően ezért kell egy új intézmény, ezt mondta tulajdonképpen az ügyészség. De hogyha a nemzeti tagállamokat hallgatjuk, akkor ők egészen mást mondanak. Ők panasztemkodnak az OLEF munkájára, mondják, hogy néha problémák vannak, vannak eljárási garanciákkal kapcsolatos problémák is. Amire szükség van, az az, hogy mi, mint szakbizottság sokkal több információt kapjunk a tagállamokból arról, hogy mik a problémák, hogyan működnek a dolgok, és hogyan lehetne a problémákat ennek tükrében megoldani. Ez néha azt jelenti, hogy az eljárási garanciákat kell megvizsgáljuk, máskor európai szinten kell adott esetben többet tenni. Nos, ez az első problémám ezzel a javaslattal. A második pedig az, hogy úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon könnyen veszi a dolgokat akkor, amikor a tagállamok vizsgálati hatóságait vizsgálja, vagy értékeli, és azt, hogy mi a kapcsolat a vizsgálóhatóság és az ügyész között. Nagyon sok probléma van nemzeti szinten a prioritások meghatározásával. Vajon ez a fajta vizsgálat mindig prioritása, és az egyéb nemzeti prioritásokat ezért hátrébb kell helyezni? Ez is kérdés. A másik pedig, hogy az EPO és a nemzeti szintű bírói kar között mi a kapcsolat. A javaslatból világos, hogy igenis van kapcsolat a nemzeti bírói, eh, bírósági eljárás és a főügyész munkája között. Általában hogy működik ez, vannak-e garanciák, és a bírósági áttekintés adott esetben mennyire tud segíteni az eljárás többi részében. Nagyon sok kérdésem van még ezen kívül is, de az idő miatt most nem tudom föltenni az összeset. Azt hiszem, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk nekünk is ezen. Köszönöm szépen, Fossz úr. Köszönöm. Először is minden elhangzott igazából már egyszer. Én magam is jó lépésnek tartom azt, hogy így járjunk el. De van itt-ott nekem is fenntartásom, problémám. Általában véve az alkalmazási terület is megfontolandó. Azt hiszem, ezt a lépét is meg kell majd tenni, hogy a határon átnyúló bűnözést valahogy még, még európai szinten próbálni leküzdeni, és letárba kell venni a jelenlegi állapotokat. Talán ez az első lépés, amit aztán tovább fejleszthetünk. Nem hiányzik még az is, ami szintén elhangzott, a nyomozati elrendelés. Úgy gondolom, hogy ezt valahogy be kéne még venni, hogy legyen egy általános alapunk is magára az eljárás jogra vonatkozóan, és hiszen ez sokkal átfogóbb. Tudnunk kell, hogy mi van akkor, hogyha egy nem jogszerű eljárásnak tekinthető ez az európai ügyésznek a lépése. Milyen, ö, milyen lenne ez így átfogóan? És az Olaf-tól kérdezném, a bizottság ezt a lépést azzal indokolja, hogy az Olafnál bejelentett bűncselekményekre vonatkozó eljárás alacsony száma. Mi az oka ennek? Köszönöm. Köszönöm szépen, Bronx úr. Köszönöm szépen. A magyarázó memorandum első részében az van, hogy a tagállamok nem mindig vizsgálják és járnak el az EU költségvetés elleni jogsértésekkel. Kérdezem, hogy mi a bizonyítéka ennek? Mely országokra vonatkozik? Hány esetről van szó ezekben az országokban? A második oldalon azt mondják, hogy két kérdőívet online formában adtak ki. Az egyik csak az igazságügyi szakértők, a másik pedig a közvélemény számára idézem, általában véve pozitívak a válaszok arra vonatkozóan, hogy új akciókkal ezt erősítsük a, mm, az eljárási kereteket az országos szintű bűncselekményeknél. Úgy gondolom, hogy ezt vissza lefordították Albánra, aztán utána vissza Angolra. Remélem, hogy nem ez volt a kérdőívben a megfogalmazás, mert én magam nem értem, hogy mit mondanak, akarnak itt mondani. Aztán azt mondják, hogy a kérdések megfogalmazása tulajdonképpen determinálja a választ. És kérdezem, hogy minden egyes kérdést hol találhatunk, milyen kérdőívben. A második pedig, ha megkaphatjuk, akkor milyen válaszok válaszokat kaptak, numerikus formában milyen válaszokat adtak a fő kérdésre, hány kérdőívet körzett, adtak közé, és hogyan választották ki a közvéleményből a válaszadókat. Az EU, tehát amikor az integrációval foglalkozik, az olyan, mint az a ö, diák, aki egyszerűen csak beixeli a válaszokat először, most az EU integrációra, és utána ö, gondolja csak végig, hogy ö, mihez vezetnek ezek a válaszok válaszok. Kékhold úr. Nagyon rövid leszek én is, elnök úr. Vannak nekem is fenntartásaim mindennel kapcsolatban. Szeretnék arra rámutatni azonban, ha szabad, hogy eh, nyilvánvalóan van némi veszély az ügyésszel kapcsolatban, hiszen nagyon pontosan meg kéne határozni a felelősség körét. Úgy gondolom, hogy veszélyes az, hogyha több területen felülírja a főügyész jogköre a nemzeti bírói karét. Nagyon sok tagállamban ez problémát jelenthetne, és figyeljünk arra, hogy nehogy a saját bírói karunk kívánsága ellenére különböző eljárásokra kerüljön sor. Persze az EU pénzügyi érdekével szemben történt esetekre vonatkozóan jogos a, fenntartás, illetve az aggodalom, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kötelezettségeit is meg kellene vizsgálni, hogy az EU adófizetők védelmében ezekben az országokban mit tett. Úgy gondolom nem sok mindent, és úgy ezért egy megfelelő hozzáállás kidolgozása lenne az alternatíva. Ziberasszony, Köszönöm szépen. Én is rövid leszek. Természetesen megértem mindazokat, akik azt mondják, hogy túl szűk a hatáskör. De azt is támogatom, amit, a, amit Weber és de Jong kollega érintett, mégpedig azt, hogy az Európai Államügyészség szélesebb hatásköre a rendőrség és az igazságügy terén még gyakorlati szempontból nem került vizsgálatra, pedig meg kellene tenni. Az Európai Államügyészség jelentőségét az Európai Unió érdekeivel kapcsolatban nem szabad alulbecsülnünk. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen országokban, milyen mértékben mm, alkalmazzák nem megfelelő célra az európai forrásokat, csak gondoljunk az európai költségvet, tehát a, ház, a e-ház költségvetés ellenőrző bizottságának legutolsó jelentésére, úgy gondolom ez is jó kiinduló pont. Köszönöm szépen. Vacsakovszki úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Röviden, én határozottan ellenzem azt, hogy az Európai Ügyészségi Hivatalt létrehozzák. Már egy okot említek csak. Ugye nem akarunk európai szuperállamot, és több szuperállam intézményt, különösen akkor, hogyha ezek represszív jellegűek nem tudom, hogy mi lesz, hogyha ilyen formában hozzák létre. Rendkívüli problémák adódnak majd ennek a hivatalnak a függetlenségével kapcsolatban is, és öm, azt, kell, azt is meg kell nézni, hogy kitől lesz ez független az állampolgároktól. Ha létrejön egy ilyen hivatal, és ilyen ö, hatásköri visszaélések vannak, akkor ki el, hova lehet majd fellebezni? Például, ha egy képviselő úgy gondolja, hogy a hivatal nem működik eh, rendesen, akkor, akkor nem tudjuk, hogy hova forduljunk. Ilyen kérdésekre sem válaszol ez a dokumentum. Az előző eh, hozzászólók is említették, hogy mivel lehetne azt igazolni, hogy a nemzeti testületek, a nemzeti hivatalok nem felelnek meg ennek a munkának. Ha Lengyelországot nézem például, akkor a, a mi vizsgálati hivatalaink adott esetben talán túlbuzgók is lehetnek a mezőgazdaságon 8000, több mint 8000 eset volt különböző visszaélésekkel, vagy feltételezett visszaélésekkel kapcsolatban. Úgyhogy én nem tudom, hogy hogyan lehetne mindezt európai szinten jobban csinálni, hiszen nálunk elég jól elvégeztük már ezt a munkát, és nem értem, hogy miért kell egy ilyen államok fölötti új intézmény. Köszönöm. Több kérdés és pont merül fel az első véleménycserében egy rendkívül fontos kérdésről. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Államügyészi Hivatal az Eurojust mellett nagyon fontos a Lisszaboni szerződés alapján is. Ennek megfelelően a bizottság kezdeményezte, úgyhogy az Európai Parlament feladata most az, hogy végig gondolja, megbeszélje. A koordinátorokat már kijelöltük, úgyhogy hamarosan további lehetőségek lesznek arra, hogy érveket mondjunk el e fontos kérdésben. Most azonban forduljunk vissza vendégeinkhez, és kérjük meg, válaszoljanak. Minél egyszerűbben, minél gyorsabban azokra a kérdésekre, amit el, amik elhangzottak. Nem tudom, hogy Keszler úr kíván-e még, vagy Lebájasszonynak adja először meg a szót. Well, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök a kérdéseknek, igyekszem ezeket csoportosítva megválaszolni. Kezdjük azzal az általános kérdéssel, ami a hatályra vonatkozik. Többen itt sajnálatukat fejezték ki, hogy korlátozott a hatály az EU pénzügyi érdekeivel szembeni bűncselekményekkel szemben való fellépés kapcsán. Itt a szerződés, a 86-os cikke hatalmaz minket fel arra, hogy fellépjünk az ilyen csalásokkal szemben. A 86-os cikk ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy ezt a hatályt a későbbiekben bővítsük. Itt valójában arról van szó, hogy megpróbáljuk a 86-os cikk betűjét követni. Weber asszony felvetette, hogy mi a tanács álláspontja. Szeretném tisztázni, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem csatlakoznak majd az Európai Ügyészséghez. Dánia és feltetőleg az Egyesült Királyság vagy Írország is így fog dönteni. A, és itt most visszatérnék a tegnapi konferenciára. A többi tagállam esetében azonban igen komoly az érdeklődés, hogy egy hatékony eszköz jöjjön létre a csalással szembeni fellépés területén. A kérdés csak az, hogy hogyan alakítsuk ezt ki. És ezt próbáltam elmagyarázni, hogy egy olyan megoldást igyekszünk választani, ami véleményünk szerint hatékony. De természetesen alternatív lehetőségek is vannak. Remélem, hogy konstruktív vita folyik majd a tanácson belül De itt nem eh, beszélhetünk csak néhány korlátozott esetről. Azt is figyelembe kell venni, hogy a ügyészség elfogadásával kapcsolatos eljárás eléggé különleges, hiszen itt egy hangúságra van szükség, egy hangú döntésre. Eh, ugyanakkor, ha ez nem jön létre, akkor eh, megerősített együttműködés irányába kell lépnünk. Úgyhogy itt eh, igen éles viták várhatók a parlamenttel, illetve a tanácson belül is, de az alapvető cél, a csalás elleni fellépés, az eh, azt hiszem vitathatatlan mindkét intézmény esetében. Weber asszony ezen kívül megkérdezte azt is, hogy eh, milyen büntető jogi eljárások érvényesülnének. Itt 28 különféle büntetőjogi eljárásrend van, mi rengeteg időt töltöttünk ezzel a kérdéssel, hiszen ez nagyon fontos. A 26-os cikkre utalnék. Itt felsoroljuk azokat az eljárásokat, amelyeket alapvetően fontosnak tartunk ahhoz, hogy az ügyészség, az európai ügyészség működőképes legyen. Természetesen más megközelítést is alkalmazhatunk volna, és lehet, hogy itt a teremben is vannak olyanok, akik egyfajta európai büntető törvénykönyvben gondolkodnak, de hát ezt nem ennyire könnyű megvalósítani. A 26-os cikkben tehát mi a legfontosabb eljárásokat igyekeztünk felsorolni, amelyek ismerős, mindenki számára ismert eljárások, ezek a legtöbb tagállamban léteznek, nem mindegyik, minden tagállamban. Nyilvánvalóan a tagállamoknak is majd módosítaniuk kell a saját jogszabályaikat. De hát még egyszer az eljárások zöme a legtöbb tagállamban létező eljárás. Úgyhogy megpróbáltunk egyfajta egyensúlyt kialakítani egy európai szintű büntetőjogi eljárásrend között, illetve a között, ami most egyelőre gyakorlatban elfogadható, ahhoz, hogy a 28 igazságszolgáltatási rendszert valahogy ötvözzük. A biztosítékokra is rákérdeztek. Egy teljes fejezet foglalkozik a biztosítékokkal, garanciákkal, itt gyakorlatilag egy egyen, ellensúlyt akarunk teremteni az európai eljárásrend kapcsán. A, ez a negyedik fejezet. A biztosítékok hasznosak lesznek, és ezeket európai szinten fogjuk elfogadni, illetve már léteznek is például a védelemhez való jog, az ártalm, ártatlanság vélelme, a jogi tanácsadás, a bizonyítékokkal kapcsolatos eljárások, tehát mindez a negyedik fejezetben szerepel, és ezzel megfelelő egyensúlyt kívánunk teremteni az ügyészség felhatalmazása, hatásköre, illetve a megfelelő védelem biztosítása között. És néhány kérdést még szeretnék megválaszolni Albrecht úrnak a hatáskört illetően. Szerintem itt egy komoly félreértés van, és nem öntől kaptam először ezt a kérdést, ami a nemzeti hatásköröket illeti. Sokan úgy vélik, hogy itt mi a szerződést akarjuk átírni, ha megnézzük ezt a cikket, akkor láthatjuk, hogy nagyrészt korlátoztuk annak lehetőségét, hogy az ügyészség olyan kérdésekben is illetékes legyen, ahol nem csak pénzügyi érdekekről van szó. Nagyon fontos, hogy itt szigorúan járjunk el, és el akarjuk kerülni, hogy az EPO minden ügyben illetékesként járhasson el. És Kessler kollégám majd további információval fog szolgálni ez ügyben, hiszen ilyen eljárásokban ő többször részt vett, de itt nem a legtöbb, vagy az esetek többségéről van szó, itt zömmel olyan ügyekről beszélünk, amelyekben egyértelműen kimutatható az EU pénzügyi érdekeinek sérelme. A 26-os cikkre vonatkozóan is feltett egy kérdést, ami az eljárásokat illeti. Ha jól értettem, akkor azt kérdezte, hogy ezek az eljárások ezen eljárások kapcsán mi a helyzet, hogyha olyan eljárás is alkalmaznak, amit a felsorolás nem tartalmaz. Itt mi a minimumot igyekeztünk definiálni. A végrehajtás során nemzeti intézkedések, eszközök is érvényesülhetnek, nemzeti eljárások is alkalmazhatók. Itt egy egyszerű példával élnék. A nyomozás során vannak olyan elemek, amelyek szerepelnek a 26-os cikkben, Ugyanakkor viszont nemzeti eljárásrend is érvényesül. Tehát ez a lista nem kimerítő, nem teljes körű, csak a legfontosabb eljárások szerepelnek benne, és ezen kívül kiegészítésképpen a nemzeti eljárások is alkalmazhatók. De Jong úr felvetette, hogy mi az indoka, mi indokolja az EPO létrehozását. Az elmúlt két évben nagyon keményen dolgoztunk eh, ezen a, ebben a témában, és számos csalást eh, tártunk fel, amelyek eh, pénzügyi hatása összesen 500 millió euró. Ugyanakkor viszont úgy gondoljuk, hogy inkább milliárdot közelít az összeg, ugyanis nem álltak rendelkezésre a megfelelő eszközök, hogy minden egyes esetet feltárjunk. Az OLAF csak adminisztratív nyomozati felhatalmazással bír, az Eurojust koordináló szerepet tölt be, és alapvetően a tagállamok járnak el, akik számára ezek az esetek nem mindig az elsődleges prioritást jelentik. Tehát a központi EPO és a delegált nemzeti EPO-k együtt fognak majd fellépni a csalásokkal szemben, és véleményünk szerint ez lesz a hatékony megoldás és ezt aláhúzza, megerősíti az a tény is, hogy az EPO-t gyakorlatilag nulláról hozzuk létre, és minden lehetséges eszközt igyekszünk összevonni annak érdekében, hogy ez hatékonyan működhessen. Felmerült a kérdés, hogy mennyire vagyunk biztosak az igazságszolgáltatási felülvizsgálat eredményében. Hát ebben nem lehetünk soha biztosak, hiszen ez végül is az igazság szolgáltatás szépsége. A bírák nyilvánvalóan ők fogják megítélni az ügyeket, de szándékosan választottuk azt, hogy nemzeti szinten vizsgálják felül az igazságszolgáltatások az EPO által vizsgált ügyeket. Fosz úr kérdését azt hiszem, hogy megválaszoltam, illetve még egy kérdés, ami arra vonatkozott, hogy mi a jele, vagy mi igazolja, vagy bizonyítja azt, hogy a tagállamok nem minden esetben vizsgálnak ki ügyeket. Amikor az OLAF egy ügyet a tagállamok illetékességébe utal, akkor igen gyakran előfordul, hogy nemzeti szinten ezt aztán nem vizsgálják tovább, nem járnak el. Egyébként a kérdőívet meg fogjuk küldeni önnek, a honlapon is hozzáférhető egyébként, de ha nem találja, akkor mindenféleképpen megküldjük önnek. Kirkhop úr kérdezte, hogy a nemzeti rendszerekkel szemben is vizsgálatot folytatunk-e. A válasz nem. És ez a fő vonása az EPO-nak. Itt az EPO-ban, a központi hivatalban, illetve a delegált hivatalokban amelyek egyébként a nemzeti rendszerek szerves részét fogják képezni, koordináció fog megvalósulni a különböző rendszerek között, és azt hiszem ez a komoly előnye az EPO-nak. És akkor most át is adnám a szót. Oh, uh, Kíván még szólni? Igen, de kérem, hogy az elnök nagyon röviden szóljon minél gyorsabban, mert a szavazás már meg kellene, hogy kezdődjön, és a képviselők jönnek. Köszönöm szépen, értem elnök hogy mi a helyzet, sietek. Nos, nincsen nincsen egy Digi justice szos változata és egy Olafos változat ennek a javaslatnak. Nincs. Közösen készítettük ezt elő, közös érveik vannak, ugyanazt gondoljuk erről. Ez a javaslat a bizottság azon feltételezésén alapul, hogy az Olafnak jó, az Olaf jól dolgozik, a tagállamok pedig rosszul, de ne, ez nem így van, mi nem így véljük. Az európai pénzügyi érdekeket kell védeni, jelenleg ez, ez a védelem nem megfelelő, az OLAF egy közigazgatási nyomozati hatáskörrel él csak, és ezt a tagállamok folytatják bűnügyi eljárás formájában. Tehát két lépéses eljárás van, rendkívül hosszú így az eljárás, és így bizony nem elég hatékony a dolog. Ezt szeretnénk megváltoztatni, Véleményem szerint ez egyértelmű a javaslatban. Az európai ami az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozik majd, ott az Olafnak nem lesz majd nyomozati hatásköre. Tehát az, megszűnik ez a folyamat, ami jelenleg érvényes, hogy először az Olafnak van közigazgatási nyomozati hatásköre, és utána pedig a bűn, eljárást folytatnak a tagállamok. Ez megszűnik. Még egy dolog, csak röviden, gyorsan. A, az emberi jogi garanciák, védzáradékok, stb. stb. Albrecht úr említette az erre vonatkozó cikkeket. Itt valójában egy listáról van szó, arról, az, az, ez a lista azt tartalmazza, hogy milyen esetekben vizsgálódhat az ügyesség. a rendelet nem foglalkozik azzal, hogy ez pontosan hogyan történik. Egyébként a 26-os cikk erről szól. Ha az európai ügyész az európai ügyésznek ilyenkor a tagállamok jogszabályi szerint kell eljárnia. Tehát azon tagállamnak a jogszabályt kell követni, ahol a nyomozást lefolytatja. Nos, az itt az újdonság, hogy minimum küszöbb értékeket, minimum köszöböt fogalmazunk meg, tehát az emberi jogok tiszteletben, vagy az alapjogok tiszteletben tartásának a minimum szintjét megszabjuk. Ez fölülírhatja azokat a tagállami rendelkezéseket, amelyek nem biztosítják ezt a védelmi szintet. Tehát, hogyha valami újdonság van ebben a javaslatban az alapjogokra vonatkozóan, az az, hogy kötelező a tagállami bíró felhatalmazása. Köszönöm. Köszönöm szépen mindkettejüknek, Kessler úrnak az Olaftól, illetve Lebály asszonynak a Digi Justice részéről. Mint ahogy említettük, ez volt az első eszmecsere egy ilyen nagyon fontos ügyben. Nyilvánvalóan még itt hosszú utat kell bejárnunk, további viták következnek még, de hát lesz még, még időnk ahhoz, hogy a nem régiben kijelölt jelentéstevők ebben a vitában részt vegyenek. Köszönöm szépen még egyszer, és mindjárt szavazunk. Venga. Venga, voto we are somewhat behind and the vote has been scheduled for the next half an hour. A következő fél órára terveztük a szavazást. Javasolom, hogy legyünk minél gyorsabbak, hiszen nem túl bonyolult a szavazás. Az eredetileg tervezett szavazást elhalasztottuk, Maria Gabriel asszony jelentését a vízum kötelezettséggel kapcsolatosan. Ezt elhalasztattuk, úgyhogy összesen három jelentésről kell szavaznunk. Most, hogy ismét üdvözöljük Alvaro kollégát, nagyon jó, hogy itt van, örülünk, szuper, és hát nagyon hiányoztál. Nos, akkor kezdjük is. az első Sargentini asszony jelentése, a cloud computing lehetőségei Európában. Egyes módosító mellette elnézést, els, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum, elnézést, javítja magát az elnök. A hetes módosító, az még áll, tehát a hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum e- ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszummal, szóbeli kiegészítéssel, és a szóbeli módosító szövege rendelkezés állt, tehát a négyes kompromisszum mellett, ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A négyes kompromisszum szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nem működik? Most már igen. Nos, mi az eredmény? 25-22 arányban elfogadtuk. Négyes kompromisszum, elnézést, ezt már megszavaztuk. 19-es nem, nem, még ez sem. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás ugyanaz az arány, mint az előbb, tehát elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 31-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22-25 arányban elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 34-es mellette, ellenőrizzük, rendben, tehát a 33-ast ellenőrizzük kérésre, megnyitom a szavazást, lezárom. 24-23 arányban elfogadtuk, éppen hogy, de elfogadtuk. 34-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, ez nem volt egyértelmű, a 41-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom. 24-23 arányban elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Nos, akkor ezt megint ellenőrizzük. 43-as, megnyitom a szavazást, lezárom. 29-16 arányban egyértelműen elfogadtuk, pont fordítva, mint ahogy szokott lenni. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most a módosításokkal együtt a szöveg egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 43-3 arányban egy tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk, gratulálunk Sargentini asszonynak, hogy ezt a lehetőséget felszabadította. Now we go to Mrs. Bauer report. Jön a Bauer jelentés. Két jelentés, amelyeknek Bauer asszony a szerzője. Az első, egy az első az Európai Ön és az Örmény Köztársaság közötti megállapodás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról. Ugye itt egy szavazás lesz csak mellette. Elnézést. Rögtön záró szavazás, úgyhogy elektronikusan szavazom, megnyitom a szavazást. Első, tehát a visszafogadás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-an szavaztak mellette, egy ö, tartózkodás 8 szavazott. Köszönjük, Bauer asszony! Mrs. Bauer is presenting. Következő Bauer jelentés. EU és az örmény köztársaság közötti a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás. Tehát most a vízumokról szavazunk. Gépi úton történik a szavazás, egy szavazás lesz, tehát megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak mellette, két szavazat nem volt tartózkodás. Köszönjük, Bauer asszony! Akkor a szavazásnak vége, és betartottuk az időt is. De még van néhány napi rendi pont a mai ülésem. Those leaving the room, do it smoothly. Kérem, hogy akik kimennek, azok ezt csendben tegyék. So that we can proceed. Okay. Eh? have been informed that the rapporteur mr schlyter from the greens not schlyter úr a jelentéstevő még nem érkezett meg bizonyára már jön várjunk egy percet Good morning. Yeah, of course. How are you?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 A hálózat és információbiztonságnak az egész unióban egységesen magas szintje a cím, az úgynevezett kiberbiztonsági rendeletről van, van szó, kárs Léterre jelentéstevő. Először is hadd mondjam el azt, hogy a hónapban az elnökök értekezlete határozott hozott arról, hogy ki lesz az illetékes szakbizottság ebben a kérdésben, az IMCO, de az 50-es szabály értelmében a libe is kapcsolódik a folyamathoz. Tehát bizonyos cikkeknek mi leszünk majd az illetékesei, hogy pontosan hogy néz ki ez, tehát hogyan fogunk pontosan együttműködni az IMKO-val, még nem tudjuk, erről később fog döntést születni. Most pedig meghallgatjuk a vélemény előadójának prezentációját, tessék, Sliter úr. Yes, we had voting in Envy, but when I heard that... Igen, az Envy-ben szavaztunk, de amikor hallottam, hogy itt már befejeződött a szavazás, akkor gyorsan átszaladtam, elnézést, hogy késtem. Ez a javaslat olyan szempontból érdekes, hogy hát nem túlságosan rége, régóta van hatályban. 1981-ben született az én pártom, és az, az első választási kampányunkon az adatbiztonságon, az, az adatbiztonságról szólt, illetve, hogy hogy védekeznünk, védjük saját életünket attól, hogy adatként feldolgozzák, feldolgozzák azt. Ez volt 82-ben. Nézzük a kiberbiztonságot. Ugye a társadalmat a társadalom nem annyira ellenálló azon esetekben, hogyha a technika megadja magát, tehát egy relatíve kis számítástechnikai probléma megbéníthat városokat. Például Svédországban idén az áradások egy pince helységet elöntöttek, de ebben a helységben volt a számítástechnikai központja a dél-svédországi vonatnak, vagy vasútvonalaknak, tehát három napig nem volt egész egyszerűen vasútközlekedés Svédország egy részén. Ez abszurd. De hát más eseteket is ismerünk, ott van az amerikai nemzetbiztonsági szolgálat, a amely, kalóz, amely az emberek adatait figyeli, vagy a kínaiakról is el lehet ezt mondani, vagy ott vannak az internetes kalózok, hackerek, az emberi hozzánemértés, a természeti katasztrófák, vagy az egész egyszerű hibák, tévedések nem kizárhatóak. Nos, itt ez az irányom nem vonatkozik a kisvállalkozásokra, de a nagy vállalatokra igen, és a közszolgáltatásokra is. Mert arról van szó, hogy hogyan kell kialakítani az informatikai hálózatokat normális körülményekre. Például abszurdnak tartom azt, hogy a bankrendszert le kell zárni, hogyha áramkimaradás van vagy azt is abszurdnak tartom, hogyha van egy, egy informatikai rendszer, és az egy gép vírusos lesz, akkor az az összes gépre hat, vagy a, ha egy telekom rendszerben probléma keletkezik, akkor az egész szolgáltatás megszűnik, tehát informatikai probléma miatt. Nekem az lenne a javaslatom, hogy minden körülmények között kell egy pót vagy tartalékrendszert létrehozni. Tehát ha valakinek infrastruktúrális informatikai rendszere van, akkor mindenképpen ki kell alakítani egy ilyen tartalékrendszert, akkor is, hogyha az alaprendszer lerobban és nem működik. Az ötös módosítóban olvashatunk a polgári megfontolásokról. Az általános adatvédelmi rendeletet most vizsgáljuk felül, ahhoz képes, tehát az, az, azokat a változásokat is bele kell ide kalkulálni. A régi adasvédelmi régi adatvédelmi jogszabály nem volt elég jó, az újból valami hiányzik. Nos, az a lényeg, hogy az általános adatvédelmi dolgokat abban a rendelkezésben kell rögzíteni. Aztán van, még, van itt egy bővítés, ami így első ránézésre nem kapcsolódik szorosan a témához, de valójában mégis. Nem is találom ezeket a módosítókat most így hirtelen, de a szoftver cégek kötelezettségeiről volt egy módosító. Ezeknek a cégeknek védelmi mechanizmusokat kell bele kalkulálni a rendszerbe. Új szoftvereket elég könnyű létrehozni, de ezeket meg is kell védeni, és aztán a felhasználókat fogják sújtani a problémák. Amikor az ember szoftvert vesz, akkor a licensz védi a, a gyártót, még akkor is, hogyha a, a szoftvercég semmit nem tett annak érdekében, hogy a felhasználót védje. Az, az lenne tehát a lényeg, hogy valahogyan kényszerítsük arra a szoftvercégeket, a gyártókat, hogy, hogy védjék a felhasználat. Elnézést, nem találom ezt a, ezt a passzust, ezt a módosítót. A lényeg az, hogy ezekre a, ezeknek a szoftvercégeknek is, is lesz felelőssége a jövőben. Aztán a piaci szereplők listájában, ez a harmadik cikk, vannak olyan szolgáltatók, szolgáltatások, amelyek szerintem nem tartoznak a kritikus infrastruktúrához. Az illetékes szakbizottság egészen megváltoztatta a dolog logikáját. Én csak azt mondanám, hogy húzzunk ki az App Store-okat és a ö, szociális médiát. Szerintem, hogy ezektől megszabadulunk, a listáról kivesszük ezeket, akkor, akkor nem, azzal nem teszünk rosszat a jelentésnek, tehát nem kritikus nem kritikus ö, ö, infrastruktúráról van szó, a többi a listán elfogadható. Kicsit furcsa, hogy a Cloud Computing Services alatt föl vannak sorolva például a, a kórházak, újságok, de hát végül is így van ez. Nos, az adatvédelmi... Á, most megtaláltam, a 15 és 16-os módosító foglalkozik a szoftverekkel. Hogyha a rendszerek lerobbannak, és, de van egy jól programozott szoftver, akkor az infrastruktúra lerobbanásának esetén nagyon nagy az esély annak, hogy a személyes adatok kikerülnek, ha nem működ, és valószínű, valószínű hogy ha nem működőképesek ezek az infrastruktúrák, akkor az életünkre komoly hatással lesz. Pontosnak tartom, hogy az incidenseket, vagy ezeket a problémákat be kell jelenteni, tehát van egy jelentéstételi kötelezettség. Aztán ugye a tanácssal is tárgyalnunk kell arról, hogy a bejelentéseket, a bejelentéseknek hogyan kell történni. Erről nem írtam módosítót, de azért el kéne ezen gondolkodni, mert ha azt szeretnénk, hogyha azt szeretnénk, hogy a közszolgáltatások és a cégek jobb eredményt nyújtsanak, akkor meg kéne ezt reformálni. Nem tudom, hogy egységes bejelentési kötelezettséget kell kialakítani. Nem biztos, hogy ez a legjobb, hiszen a, ugye a lényeg az, hogy a bizalom meglegyen például a bankrendszerek, ha egymásban bíznak, akkor az adat csere is jobb. Vagy hogyha behatoltak egy bankrendszerébe, akkor még a személyes adatokat is meg kell adni, hogy kiavítsák ezt a problémát vagy lehet, hogy más szolgáltatások, más szolgáltatók könnyebben meg tudják, tehát a személyes adatok nélkül is meg tudják oldani a problémát. A lényeg az, hogy meg tudjuk egyezni, hogy az információhoz hamar hozzá lehessen jutni, és a, leg, a bevált gyakorlatok elterjedjenek. Nem írtam, mint mondom, módosítót ebben, módosított ebben a témában, de meg kell egyezni. Köszönöm. Thank you, Mr. Slater. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Úgy látom, néhány képviselő szót kért, árnyékjelentéstevők. Hankisasszony. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, akkor először magát az irányelvet véleményezném. A bizottság irányelvének célja, hogy harmonizált megközelítéssel uh, fogja fel a hálózatot az Európai Unió kiberbiztonsági együttműködés biztonságosá tételével nagy bizalmat keltsen a rendszer iránt. De a javaslat, ahelyett, hogy a célját elérni, úgy gondolom, hogy pont az ellenkezője. És most néhány pontot röviden szeretnék idézni először is. Világosabban definiálni kell azt, hogy milyen jellegű információ lenne értékes amiről jelentést kellene készíteni és megosztani a 14-es cikk szerint. És a körülményeket is meg kell határozni. Az Európola való együttműködésben pedig biztosítani kell, hogy minden lényeges információt megosztanak. Ezen kívül fontos továbbá az is, hogy egyértelműen meghatározzuk a szerepköröket, és biztosítsuk, hogy mindez megfelel az EU adatvédelmi jogszabályainak. A második pont világosabban kell lenni arra vonatkozóan, hogy mi konkrétan a nemzeti illetékes hatóságok feladata az NCA-ként a jelentésben szerepel. Ezek a testületek azok, amelyek a hálózat információs rendszer kérdéseiért felelnek, de a tízes bevezető rendelkezésé nem ad világos útmutatót arra vonatkozóan, hogy az NSA-k mit tesznek az értesítésekkel, a jelzésekkel és hogy hogyan fogja mindez a rendszerbiztonságát javítani. Az információ cseréről is beszél a jelentés, de igen, homályos formában. A, valószínű, hogy a jogsértésekre vonatkozó értesítéseket itt nem kapják, nem tudják felhasználni az érintettek. Schwab úr, az előadó, a egy nemzeti kapcsolattartó pont jelentőségét húzza alá. Szerintem is nagyon fontos, hogy legyen egy minden tagállamban egy ilyen nemzeti kapcsolattartó pont. Továbbá kritikus infrastruktúra szolgáltatásokat és fogyasztói szolgáltatásokat kell biztosítani, amely amely kapcsolatot biztosít az európai állampolgárokkal, ezzel Szalter úrral egyetértünk. Az energiaszolgáltatásoknál azonban úgy gondoljuk, hogy mindez a társadalom működését rendkívüli mértékben befolyásolja, és nem lehet egy vonalba helyezni, vagy egy szintre emelni egy kereső vagy egy weboldal jelentőségével. Úgy gondolom, hogy ezzel a kereső vagy elektronikus kereskedelmi weboldalakat és a valódi kritikus infrastruktúrákat alaposabban meg kell vizsgálni. Általában a kritikus infrastruktúrák nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy ebben teljes az egyetértés. Továbbá két irányú információ megosztásra van szüksége az állami és magánszektorok között. Ez a következő nagyon fontos elem ebben a kérdésben, tehát az állami és a magánkapcsolatok. Külön hangsúlyoznám azt, hogy az egyoldalú információ áramlás az állam és a magánszektor között külön problémát jelent. Ha egy irányú marad ez az információ megoldás, akkor nagyon fontos, hogy ahogy eddig már megpróbálták, két irányban menjen mégis. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen harmonizálni kell a gyakorlatokat az Egyesült Államok gyakorlatával az állami és magánkapcsolatok terén. Végül pedig a tagállamok közti jogi különbségeket kell elsimítani, összhangba hozni a nemzetközi jogszabályokkal, hiszen ezzel is javítanánk a határon átnyúró igazságügyi együttműködést. Ez állandó téma a szakbizottságunkban, tehát a törvények, a jog harmonizálása. Ez volt tehát, amit a jelentésről mondtam volna, és most nagyon röviden, ha még megengedik, akkor Schleiter, úr jelentés tervezetét is véleményezném, hiszen nagyon sok pontban egyetértünk teljes mértékben. Úgyhogy most, ha lehet, akkor eh, a véleménytervezetről szólnék. Egyetértek Szájter úrában, hogy szükséges tisztázni azt, hogy mi, mit jelent az, hogy kritikus infrastruktúra. Ezt én magam is hangsúlyoztam. az kockázat eh, jelentés, tehát ötös cikk kettes bekezdés, ahogy az irányelv is mondja, az erős operatív együtt gyakorlatok alkalmazása lényeges eleme minden kockázatkezelési megközelítésnek. Úgy gondolom, hogy ez nem mond ellent a véleménytervezetnek, egyszerűen csak szeretnénk, hogyha még jobban kiemelnénk ezt. Schleiter úr a későbbiekben a nemzetközi kibertámadásokra utal. Szeretném kiemelni, hogy azok az eszközök, azok a taktikák, amelyeket a kiberbűnözők alkalmaznak, végül is azonosak, de a cél különböző. Éppen ezért a jelenlegi rendőri szervek, mint az Európol például munkáját erősíteni kell, csak így lehet meghatározni, hogy mi a forrása, mi a jellege és a, és a hatája egy-egy ilyen eseménynek. Ezek alapján tehát szeretnénk, hogyha benyújthatnánk módosításokat, illetve ezt meg is fogjuk írni, de azt hiszem, hogy alapvetően egyetértünk. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Sankis. Now, Mr. Bronx, I... Köszönöm szépen, Hankis asszony. Bronx úrnak adom vissza a szót. Már hallottam, talán 15 hónap pincehelységeket eh, elöntötte a víz. Néhány évvel ezt megelőzően már több sikeres eh, eh, akcióval sikerült hiányosságokat pótolnia. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az információs technológiában is, mm, mint sok más esetben, a backup rendszer az nagyon fontos. Az információs technológia ugye spontán áramkimaradásoknál nem szabad, hogy elveszítse minden adatot. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a szempontot is valahogy érvényesíteni kell. Akkor, amikor például jegyet kívántunk venni, és ki kimaradt az államrendszer, nem tudtuk a jegyünket kinyomtatni, és a vasútársaság minden egyes példányt elveszítetett, és ez rendkívüli károkat okozott nekik, egyszerűen azért, mert nem volt nekik meg az a, az a jegymennyiség, amit gyorsan pótlásként kiadhatott volna. Hogyha az információs rendszer összeomlik, akkor leveleket sem tudunk írni. Nem látjuk előre, hogy, hogy hogyan tudjuk az írógépeket egy-egy ilyen megüresedéskor újra elővenni és alkalmazni. Amit mondani akarok az az, hogy az új technológiát a régire kell építeni. Ki kell, hogy egészítsék azt. De nem mondom meg kell, hogy hagyja okat, nem szabad, hogy teljes mértékben felváltsák a régi technológiákat. Te Schlitter. Schlitter úr. Igen. Amikor legutoljára beszéltünk erről, akkor nagyon kevesen voltak, ugyanúgy, mint ma. Igen, nagy. Bocsásson meg, szól az elnök. Talán eh, Slüter úr elől még a bizottságot is megkérdezzük, hogy van-e hozzáfűzni valója, és utána adom meg újra a szót az előadónak. Köszönöm szépen, Giuseppe Bamonténak hívnak, csapasammal vagyok itt, és eh, a networking és információs biztonság részleget vezetem. Köszönöm szépen én és Slöter úrnak kiváló a jelentés, és azt mutatja, hogy jelentős mértékben egy oldalon állunk, ugyanaz az elképzelésünk arról, hogy mi kell ebben az irányelvben. Sőt, ugyanaz a víziónk és a jövőképünk arról, hogy mi a különbség a javasolt irányelv és az adatvédelmi keret között. A bevezető rendelkezésben a hálózat és információ az adatvédelmi jogszabályokra utal feltételek nélkül. Ennek ellenére azonban nem gondoljuk azt, hogy megfelelő lenne most az irányelvet annak függvényében elfogadni, hogy ezt megelőzően a jogszabályt fogadjuk el. Nem akarjuk, hogy ez az irányelv tehát egy párhuzamos jogi folyamat, jogi aktus fogja legyen. Ez az egyik. A másik pedig ez az irányelv nem pusztán az adatvédelemről szól, sokkal többről, például arról, hogy a hálózat és információs rendszerek mely mértékben lehetnek integrálánsak és befogadók, hiszen ezek a rendszerek, hálózatok képezik a kulcsát annak, hogy biztosíthassuk az alap és legfontosabb szolgáltatásokat. Hogyha itt engedményeket teszünk a hálózatra vonatkozóan, akkor a kritikus szolgáltatások körét körében enged, teszünk engedményt, anélkül, hogy a személyes adatokat természetesen mm, ettől érintetlenül meg kell hagyni. A két keret között a kapcsolatot tehát egyértelműen jelezni kell a szövegben, de azt is meg kell mutatni, hogy az egyiknek az elfogadása a másik elfogadásának függvénye. Ez tehát az első dolog. A második a szoftverfejlesztő bevonása hiszen ők a alapú és esetjelentési kérdésekről is tudni kell, és ezt piaci alapon kell tudni megvalósítani a szoftverben. Úgy döntöttük azonban, hogy ezt az elemet azért nem vesszük be, azért nem valósítjuk meg, mert ez egy picit azon vállalatok feje fölött való rendelkezés lenne, akik majd ezt a szoftvert használják. Kontraproduktív lenne, ha a szoftvergyártó cégeket is bevonnánk. Bevonjuk tehát a hálózatot és a rendszereket, de nem a szoftvervállalatokat. Úgy gondoljuk továbbá, hogy az önök módosítója, a 15-ösről beszélek, tehát a 15-ös számom módosítója amely azt kéri, hogy a szoftvervállalatok a 24 órán belül a biztonsági betöréseket korrigálják, a súlyos betöréseknél pedig 72 órát, és a kevésbé súlyosak esetében 72 órán belül. Nos, ez néha megvalósíthatatlan, de mindenképpen nagyon nehéz, mert a szoftvercég nyilvánvalóan mondhatja, minden tudására építve, hogy képtelenség 24 órán belül ezt helyreállítani. Úgyhogy ez az a rendelkezés, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy terhet ró a szoftverfejlesztőkre, néha lehetetlen feladatot, mert lehet, hogy egyszerűen nincs technológiai értelemben vett megoldás, és ezért több időre van szükség. Még két dolog, ha megengedi elnök úr. Az egyik a szoftvergyártók felelőssége soha nem mondtuk, és nem mondjuk a javaslatban azt, hogy a szoftverfejlesztőket mentesíteni kell a polgári vagy büntetőjogi felelősségből, egyszerűen nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Az, irányelv, az irányelvben ez tehát nincs benne. Végül pedig üdvözöljük azt, hogy azon gondolkoznak, hogy az internet szolgáltatókat vegyük be a piaci szolgáltató, piaci működtetők közé bizonyos feltételek mellett. Úgy gondoljuk, hogy a közösségi hálózatok és alkalmazások nagyon fontos közösségi, szociális funkciót töltenek be. A közösségi hálózatok rendkívül fontosak az interneten keresztül tulajdonképpen konkurálnak már más eh, információ cserét és kommunikációt biztosító szolgáltatók, eh, szolgáltatásokkal, amit az internet szolgáltatók kínálnak. Például nagyon sokan ugye a Facebookot használják egyszerűen arra, hogy kommunikáljanak a barátaikkal, vállalatok is a Facebookot használják már arra, hogy kapcsolatba lépjenek eh, a az ügyfél vagy fogyasztói bázissal és termékeiket reklámozzák. Szóval ezért és amiatt, mert ezek a vállalatok a digitális program közepén helyezkednek el, úgy gondoljuk, hogy a 14-es és 15-ös cikk alkalmazásának hatája alá kell, hogy tartozzanak. Köszönöm. Thank you now. Köszönöm, és akkor ismét a jelentéstevő kap szót, Schlicker úr. Nagyon kevesen voltak múltkor az teremben, amikor erről volt szó, mint ahogy most is. Én meghallgattam a néppárt képviselőjét, önt is. Úgy gondolom, hogy a liberálisoktól és a szocialistáktól is jó lenne, ha némi véleményt kaphatnék, hogy ennek tükrében alakíthassam ki a végső jelentést, úgyhogy majd felveszem velük a kapcsolatot. Szerintem az eltérések nem túl komolyak, vannak egyes területek, ahol nem feltétlenül értünk egyet, például a szoftver ügyében, mint ahogy a bizottság is utalt rá. Manapság, amikor szoftvert alkalmazunk, akkor egy nagyon hosszas, akár 28 oldalas szerződést is alá kell írnunk. Ha az összes feltételt elolvassuk, amit egy átlag felhasználó egy szoftver csomagot megvásárolva el kell, hogy olvasson, akkor ez egy évben akár egy munka hónapnyi időt is felemésztene. És ezek az általános feltételek, amelyek minden szerződésben szerepelnek, gyakorlatilag védelmet nyújtanak mindennel szemben, amit csinál. Tehát itt felelősségre vonhatók, de soha nem lehet az ilyen feltételek, szerződéses feltételek mellett perc nyerni. Ugyanakkor viszont ezeket a feltételeket nem is módosíthatják, vagy az egészet elfogadják, vagy az egészet elutasítják. Ha egy operációs rendszert vásárol valaki, akkor sem tudja magát megvédeni ilyen szerződésekkel szemben, és ennek alapján vonhatók felelősségre Ha viszont valaki megtalálja módját, hogy lenyúlja mások pénzét a bankszámláról, erre nagyon nehéz megoldást találni. Természetesen erről még tovább vitatkozhatunk, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, minden esetre a célkitűzéssel foglalkoznunk kell. A bizottság is említette, hogy számos területen egyetértünk a még nyitott kérdéseket pedig az illetékes bizottság is majd tisztázni fogja. Vannak olyan képviselők tehát, amelyek még nem nyilatkoztak ebben az ügyben, lehet, hogy olyan dolgokkal is hozzájárulnak a vitához, ami eddig nem került napvilágra, és nagyon jó lenne, hogyha a munkát úgy folytathatnánk, hogy ne legyen érdekütközés az egyes szakbizottságok között. Köszönöm szépen. Thank you, thank you, Mr. Köszönöm szépen, Schlichter úr. Igaza van, itt nem az elnök feladata, hogy kommentálja, vagy bármiféle nyomást gyakoroljon, hogy képviselők részt vesznek e egy ülésen vagy sem. Minden esetre én osztom a véleményét, hogy itt valóban nagyon alacsony a részvétel, és majd ezt fel fogom vetni a koordinátorok ülésén, és arra fogom őket szorgalmazni, a többi frakció képviselőit is, hogy egy ilyen fontos vitában vegyenek részt. A koordinátorok döntenek elsősorban. Köszönöm szépen a felvetését, természetesen minden egyes elhangzott hozzászólást jegyzőkönyveztünk. A módosítók határideje október 15-e dél, a Libében novemberben szavazunk várhatóan, egyelőre a pontos dátum még nem ismert, de addigra az eljárást lebonyolítjuk. És akkor most éppen időben vagyunk, 11 óra, és most kell rátérnünk a 20-as napirendi pontra, ami a stokholmi programra vonatkozik. Az Európai Parlament tanulmányáról van szó. A DG EPOL szakpolitikai főosztály adott megbízást a demokratikus elszámoltathatóság és parlamenti ellenőrzés témájában egy tanulmány készítésére. Ez a téma a Stockholmi program következő, vagy az azt követő anyag lenne, és ennek kapcsán két professz, illetve professzorokat hívtunk meg, Henri Labaille, a de P. de Ladur Egyetem professzorát, valamint eh, Philip de Brückert, eh, az Európai Egyetemi Intézet, eh, a Brüsszeli Szabad Egyetem professzorát. Úgyhogy most az ő tanulmányukat fogjuk megismerni. megismerhetjük az elképzeléseiket, az eddig végzett munkát, tehát megadjuk a szerzőknek a szót, üdvözöljük Labál és Bruyker professzor urakat, és lehetőségünk lesz megvitatni majd a bevezetőiket követően a tanulmányok, leg, a tanulmány legfontosabb elemeit. Először Labál professzor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt most lehetőséget kapunk a tanulmányunk bemutatására. Ezt az Európai Parlament számára készítettük a jogalkotási ciklus vége felé gyakorlatilag itt át akarjuk tekinteni a tanulmányban, hogy mi történt a szabadság, biztonság és jog érvényesülése térségében. Azt vizsgáljuk, hogy a stokholmi program mennyiben valósult meg. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a programok egyfajta genetikai markert jelentenek, ezen a területen. Az igazságügy és belügy miniszterek tanácsa első alkalommal döntött úgy, hogy ezen a területen szakosítani kellene a munkát, és a, az elfogadott, a tanács által elfogadott következtetések tulajdonképpen az első lépést jelentették Európában a szabadság, biztonság és jog érvényesülése területén. Gyakorlatilag mindent nulláról kellett megteremteni. Az Amsterdami szerződés éppen akkor lépett életbe, a Maastrichti szerződés is felhatalmazást tartalmazott, de sürgető volt, hogy reagáljunk a szeptember 11-i eseményekre, és a tagállamoknak is állást kellett foglalniuk, és lépéseket kellett foganatosítaniuk a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése területén. Az első munkaprogram egyfajta módszertant vázolt fel az EU számára ezen a területen, és úgy gondolom, hogy itt valami hiányosság is mutatkozik, egyfajta nosztalgiával tekintünk vissza a kezdetekre. Az akkori illetékes biztos rányomta kézjegyét erre az anyagra, és ez határozta meg, hogy mennyire kulcsfontosságú a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése a parlament is igyekezett jogalkotási hatáskörét ez ügyben kiterjeszteni, és ezt tette lehetővé egy külön program kidolgozását, ami a határellenőrzésekre, a bevándorlásra vonatkozik. A program lehetővé tette, hogy nyomon kövessük lépésről lépésre a megvalósítást. Ez egyfajta pontozó táblaként is működött, de ezt követően nem sok minden történt. Megszületett ugyan a hágai program, de ez egyfajta menedzselő program volt, éppen elérkezett az ideje tehát, hogy felgyűrjük az ingünk olyat, és konkrétan elkezdjünk dolgozni. Ez volt egyébként az az időszak, amikor az EU újabb bővítésére is sor került. A hágai program eléggé nehéz körülmények között született, és sokkal nehezebb volt egy átdolgozott programot készíteni, mint hogyha nulláról indultunk volna. Itt két lehetőség volt. Az egyik az lett volna, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, visszaállítjuk az órákat, és a Lisszaboni szerződés ad majd egy új kiinduló pontot ezen a területen, egy új alkotmányos keretet, de sajnos ez nem így történt, inkább a második lehetőség érvényesült, nevezetesen, hogy folytassuk a korábban megkezdett munkát, mintha nem történt volna semmi, és mintha a Lisszaboni szerződés nem teremtett volna új eszközöket vagy lehetőségeket a szabadság, biztonság és a jogérvényesülése területén. Tehát amikor a parlament arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg, mit értünk el a Stockholm program keretében, és hogy az ezt követő programról vitatkozni tudjunk, úgy éreztük, hogy nem lenne helyes egy túl rózsás képet festeni, inkább egy össze toldott képet kívántunk készíteni, ami rámutat arra, hogy hol vannak komoly egyensúly hiányok. Ezek azonban nem leplezhetik azt a tényt, hogy vannak eredmények, és történtek konkrét előrelépések a Stockholmi program keretében is. A képviselők most még megpróbálják a hiányosságokat pótolni, a még el nem készült anyagokat elkészíteni, úgyhogy eléggé vegyes a gép, kép, ami tulajdonképpen a következő program vitáját megelőzi. A jelenlegi helyzetben bizonyos kihívásokkal is számolni kell. Először is az egyensúly hiányokról szeretnék szólni, amit már említettem, és utána kollégámnak, Bröker professzor úrnak már kellemesebb szerep jut, hiszen ő már a pozitívumokról szólhat. Tehát kezdjük ezekkel az egyensúly hiányokkal. Hol vannak ezek? Úgy érezzük, hogy bizonyos tekintetben a stokholmi program egyfajta administratív marketing tevékenység volt, sem pedig egy nagyra törő program. Számos prioritást meghatároztak, de nem mindegyik volt valójában releváns a szabadság, biztonság és jogérvényesülése térségéhez. Nyilván a diszkriminációmentesség egy ilyen fontos prioritás. Minden esetre biztosítani kell, hogy ezt az elvet érvényesíteni lehessen az EU minden szakpolitikai területén. Az adatvédelemre ugyanez vonatkozik. Minden szakpolitikában érvényesülnie kell az adatvédelemnek, ez nem lehet csak pusztán igazságügyi belügyi célkitűzés úgyhogy ennek át kell fednie a teljes jogalkotási folyamatot. Úgyhogy szerintem itt egyfajta administratív marketing is meghúzódott a program mögött. És gyakran eszközül szolgált ahhoz, hogy elrejtse azt a tényt, hogy egyes tagállamok vonakodtak bizonyos részletekkel szolgálni és hogy bizonyos problémákkal foglalkozzanak, így például az igazságszolgáltatás egyensúly hiánya, ezen szakpolitikai terület két fontos eleme között nyilvánvalóan különbség van az elméleti szónoklatok és a gyakorlat között. A már említett eredmények ellenére az ENSZ külön megbizotja egy jelentést készített, amiben szinte rámutatott bizonyos hiányosságokra, többek között például a diszkriminációmentesség területén, ami nem minden esetben érvényesül, és a terrorizmussal szembeni küzdelem következtében sokan hajlamosak egy meghatározott etnikai csoportra összpontosítani, mint potenciális veszélyforrásra. Ha valaki sötétebb bőrű és arab országból érkezik, akkor sokkal nehezebb helyzetbe kerül a biztonsági ellenőrzésnél a repülőtéren, mint hogyha kék szemű és szőke. Tehát Ezekre a hiányosságokra mutatott rá a jelentés, ami alapvető eltérés tükröz a retorika és a gyakorlat között. Ezen kívül a jelentés megemlíti, hogy bizonyos tisztségviselők feladata az emberi jogok érvényesülésének biztosítása a menedékjog kapcsán is. Tehát ez az egyik probléma, mint amit már említettem, az egyensúly hiányok területén. A második ilyen hiányosság az adatvédelemmel kapcsolatos. Évek óta vizsgáltuk az adatvédelem területét, és most nemrégiben egy óriási botrány tört ki. Hogy létezhet, hogy ekkora szakadék tátong a személyes adatok védelme és a valóság között, az ilyen adatok nyilvánosságra kerülése között. Úgy gondolom, hogy az, hogy a bizottság két külön anyagban foglalkozik ezzel a területtel, nem feltétlenül jelent eredményt. A ha megnézzük, hogy a bizottság honlapján hány anyag jelent meg az igazságszolgáltatás területén, illetve a biztonság területén óriási az aránytalanság. Az igazságszolgáltatás gyakorlatilag egy üres burok, a másik, a biztonság területén pedig rengeteg adat található, vagy anyag található meg. A Lisszaboni szerződés értelmében a Euro Justice számos felhatalmazást kapott, de ezzel nem minden esetben él. A belső rendészeti és rendvédelmi lépések nagyon fontosak, de végül is a bírákon, a bíróságon múlik, hogy mi érvényesül ebből. Tehát itt is megfelelő egyensúlyt kell teremteni. A harmadik ilyen egyensúly hiány a harmonizációval kapcsolatos. Az EU rengeteget tett már ezen a területen, de a technikai értelemben vett előrelépést nem mindig kísérte a megfelelő jogalkotás. Az előterjesztendő tanulmány számos mellékletet tartalmaz erre vonatkozóan. Politikai prioritásokként igyekeztünk rámutatni, hogy hány jogszabály tervezett született, hány közlemény jelent meg, hány jogi aktus készült el ebben a folyamatban. Összesen körülbelül 20 jogilag kötelező érvényű anyag született. Rengeteg dokumentum van, ami a jó szándékot nyilatkoztatja ki. A probléma azonban az, hogy nem gondoskodtunk arról, hogy valóban ott lépjünk, ahol arra szükség van, és kötelező érvényű jogszabályokat alkossunk, ahol arra szükség van. és azzal kapcsolatban is vannak problémák, hogy a tagállamok mennyire vállalják ennek igazságszolgáltatási következményeit. Teljesen egyértelművé kell tennünk, hogy milyen határokat nem szabad átlépni a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése terén. Úgyhogy ez egy további egyensúlyhiány volt. Tehát ha megnézzük például, hogy az illegális bevándorlás területén mekkora munka folyt, ugyanakkor viszont a legális bevándorlás valahogy elhanyagolódott, ami a, az anyagi jog, jogszabályokat illeti. És itt nem a liszabonizálás a fő kérdés, hanem arról van hogy konkrétan kell lépni. Ezen kívül további problémát jelent az is, hogy az ügynökségek igencsak elszaporodtak. Rengeteg mechanizmus működik, és eléggé paradox azt is megnézni, megfigyelni, hogy a tagállamok görcsösen ragaszkodnak a szuverenitásukhoz, miközben majd, hogy nem federatív intézményeket hoznak létre a menedékjog, a határ ellenőrzés területén, vagy az Eurojust és az Europol hatáskörével kapcsolatosan. Az ezzel kapcsolatos információcsere tulajdonképpen sikerként könyvelhető el, és erre a munkára, vagy az ezzel kapcsolatos munkára a parlament büszke lehet. Vegyük például az európai elfogató parancsot. Ezzel igen nagy mértékben élnek a nemzeti bíróságok. Úgyhogy ez eh, egy olyan európai szinten kialakított eszköz, amit eh, a bírák gyakorlatilag a napi szinten alkalmaznak. Úgyhogy mindenféleképpen er- érdemes azt is megnézni, hogy a gyakorlatban eh, hogyan érvényesülnek ezek az eszközök. Egy további egyensúly hiány a tagállamok kapcsolatával függ össze. Itt a Stockholm program megvalósításán egyáltalán nem segített az, hogy egyes tagállamok opt éltek, itt konkrétan utalnék Dánia helyzetére, vagy a Schengeni válságra, Bulgária-Románia kapcsán az Egyesült Királyság álláspontjára az optáltal kapcsolatosan, a brit aggályokra, hogy amin alapján számos szakpolitikából kivonták magukat a rendőri és igazságszolgáltatási együttműködés területén. Úgyhogy ez tulajdonképpen véleményem szerint egy visszalépés programme de Stockholm ne s'est pas estompé. És ezt az egyensúly hiányt kellett volna pontosan visszaszorítani a stokholmi program révén. Mivel miután a berlini fal leomlott, egyre nagyobb nyomás nehezedik az EU határainra és a különösen a déli-keleti határokon kell megbirkózniuk a tagállamoknak a beáramlással, a bevándorlók beáramlásával. Úgyhogy mindez rámutat arra, hogy sokkal többet kellene tennünk, és sokkal több kötelező érvényű jogszabályt megalkotni a szabadság, biztonság területén, és mindezt a szolidaritás jegyében. Az első ilyen egyensúly hiány az a legális bevándorlással kapcsolatos reakció. A szerződés ezen része úgy vélem, hogy egyértelműen hiányolja az egyensúlyt az az EU más nem csinál, mint csak azt, hogy az Európai Unió területén belül növeli az ellenőrzéseket, hogy így harcoljon az illegális bevándorlás ellen. Az én hazám, vagy az Egyesült Királyság is kérdére vonta, vagy megkérdőjelezte azon kérdő, megkérdőjelezte, hogy a bolgárok, románok, vagy más Európai Uniós polgárok odautazhatnak-e, tehát Franciaországba vagy az Egyesült Királyságba, és akkor még mindig nem beszéltünk a harmadik országba tartozó polgárokról. Nézzük az egyensúly hiány belső és külső dimenzióját. Lisszaboni szerződéssel számos változás történt, külügyi szolgálat, stb. stb. A kérdés az az, hogy hogy milyen szerv foglalkozik ezzel a kérdéssel. Szerintem e, szerintem ilyen szempontból ez még mindenképpen kudarc, hiszen a harmadik országokkal kötött szerződésekben ugye vannak emberi jogi és és egyéb kitételek, de ezek nagyon távol állnak attól, amit annak idején kitűztünk célként. Szeretném azért önöket megnyugtatni is egy kicsit, ezért a leg, megpróbálom a legpozitívabb hangon befejezni az előadásomat. Nézzük a sikereket. Ez részben önöknek is köszönhető senki nem gondolta, hogy egyszer eljön majd ez a második vonat, és be is érkezik a be is érkezik a ö, ö, megállóba. Vagy ott van az Aknur. Itt sem annyira negatív a helyzet, mint általában az európai normák esetében. Valószínűleg ez lesz majd az a csomag, amit a legpozitívabbak között emelhetünk. Aztán van még egy dolog, az ügynökségek kérdése, a már életbe lépett szakpolitikák kérdése, ugye egyre több az ügynökség, ezeket valahogyan struktúrálni kéne, és az operatív kultúra kérdését is mindenképpen ezzel is mindenképpen foglalkozni kéne. Egy hálózat jött létre, önök hamarabb rájöttek arra, hogy erre szükség van, erre szükség van, mint a tagállami parlamentek, tehát arról van szó, hogy, a, hogy az adatokat bizony adatokat kontrollálni kell. Harmadik nagy siker, ugye a menekültügy és az Aknúr után, a kölcsönös bizalom. Sokáig úgy véltük, hogy majd ez mindent megold. De aztán láthattuk, hogy ebben a kérdésben mégiscsak sikerült elérni nagyon komoly eredményeket. Egyre nőtt tehát a bizalom a különböző tagállamok között a polgári és büntetőjogi kérdésekben, tehát egyre nőtt a bizalom a tagállamok között, ott volt a Dublini folyamat, vagy a bíróság fellépése is. És azt láthatjuk, hogy a tagállami normák és az európai normák közötti különbség csökken, és bizony nő a bizalom. Végezetül olyan kérdésekről szeretnék beszélni, amelyek a stokholmi programmal merültek fel. Például a polgári igazságszolgáltatási kérdésekben az együttműködése nagyon komoly előrelépés történt, például adásvételi szerződések, stb. stb. Ezek a kérdések egy személy életében nagyon fontosak sokkal fontosabbak, mint a biometriai adatfelvétel, vagy az adatvédelem. A polgári jogi együttműködés most már tényleg az embereket mindennapjaikban is érinti. Következő eljárási jog, sajnálatos módon a sajnálatos módon volt egyfajta blokkoló tényező a, a tanácsban, aztán azóta megoldódott ez a probléma, és ö, ö, igen komoly előlépések történtek. Elnök, kérem szépen, elnézést kérek, de jó lenne, hogyha próbálnál, hogyha lezárná a mondandóját, mert elmegy így az összes képviselő, pedig néhány képviselőre azért mégis szükség lenne itt a terembe. Kérem, érjen a végére. És akkor így lesz, lenne némi is vita is. Nem most azonnal kell abba hagyni, csak próbáljon meg lassan a végére érni. Én két dolgot szeretnék elmondani következtetésként először is. Ma az EU a válságot képes a válságot képes megemészteni, de a szíriai események ezt komolyan kétségbe vonják. Aztán ott van a magyarországi válság is. A stokholmi program véleményem szerint nem volt elég nagyra törő, és így a jogállamiság jövőképe nem volt, nem teljes. Ezt a két, ezt a, szét, ezt a két dolgot szerettem volna még a végén elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük Lavajl úr. De Brüker úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, az új program tétjéről fogok beszélni. A politikai, az intézményi és a technikai, vagy szakmai jellegű kérdésekről szeretnék beszélni. Nézzük a politikai kérdéseket. Egyrészt volt a alapjogok sérülése a prison programmal, a második dolog pedig a szolidaritás elvének alkalmazása. Nos, el kell azt mondjam, hogy gyakorlatilag ezt nem alkalmazzák, még akkor is, hogyha azt, ha azt mondhatjuk, hogy nem közvetlenül kell ezeket a kellett volna ezt alkalmazni, de mégsem történt meg, és ezzel sérült a szolidaritás elve. Nézzük az intézményi jellegű témákat, megfontolásokat, az intézményi tétet. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülések térségében a, az Európai Parlament elnöke ugye jelen volt a júniusi tanácson, és ő is elmondta, hogy mit gondol a parlament szerepéről, az akkor fölvázolt ütemterv nem volt elfogadható, egy új programot kéne elfogadni, de hogyha a parlament nincs jelen a tárgyalásokon, akkor ez nyilván lehetetlen. ugye elég nehéz ezt megtenni, miután ugye választási időszak következik majd, tehát a, a mostani parlament feloszlása az új parlament megszületése között ezt nem igazán lehet megtenni, és a, a, egy vadonatúj parlament pedig igazán komolyan érdemben nem tehet ehhez hozzá. Nézzük a, semmit, nézzük a szakmai vagy technikai tétet. Értékelés úgy véljük, hogy az ex post értékelést mindenképpen meg kéne változtatni, mert itt nem igazán lehet előrépés, tenni, sőt hogy visszalépés történt. Az eredménytábla a szabadság, biztonság és jogérvényesülések térségében már nem is létezik. A különböző szakpolitikák fejlődését nem is tudjuk így figyelemmel kísérni, erre kéne egy eszköz összegezni kéne, hogy milyen új jogszabályok születtek meg. Aztán kvalitatív értékelésre is szükség van. Tehát az ex post értékelés és a hatás tanulmány, vagy ex ante értékelés ebben ugye eltér. Ami az ex ante hatástanulmányokat illeti, ott történt előrelépés, ott eredményeket értünk el, most az ex post értékelés területén kéne ugyanezt megtenni ami a politikai ellenőrzés és a jogi ellenőrzést illeti, vagy vizsgálódást illeti, nem hiszem, hogy az Európai Bizottságnak bírói szerepe lenne. Szerintem az igazság igazságügyi tanácsnak úgy véleményt kéne erről kialakítani. Nos, megvannak a jogszabályok, a bizottságnak a rendelkezés álló jogszabályokat, vagy jogi, ö, jogi eszközöket kell felhasználni akkor, amikor a tagállamok nem lépnek fel. A bizottság honlapján statisztikákat is olvashatunk, de ezek félrevezetőek. Az a benyomása alakulhat ki az embernek, hogy több száz ügyben vizsgálódik a bíróság, de ez nem így van. Nos, sokszor csupán a, késelmes megvalósítás jelenti a gondot. Az új bizottságnak ezt a mentalitást kicsit meg kéne változtatni, és a fellépés hiánya esetén is mindenképpen föl kell lépni. Ami a tanulmány a tanulmányunkban egyértelműen kimondjuk azt, hogy új programra van szükség az igazság és belügyek területén. A think tankek, az, az egyetemi tudós világ is ezt gondolja. Sokszor elfelejtjük, hogy ezek a jogi eszközök nagyban hozzásegítettek minket ahhoz, hogy kialakítsuk a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésének térségét, és hát a parlament szerepe is rendkívül fontos, a stokholmi program kialakításában is, hiszen az elkövetkezendő öt évre érvényes program meghatározó. Lehet, hogy ez csak 35 oldal a hivatalos labban, de nagyon fontos, hogy valamit mindenképpen tegyünk. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a elemzéseket, hogy ilyen alaposan górcső alá vették a stokholmi program megvalósítását. 2009. decemberében fogadták ezt el. Nagyon érdekes volt, egyébként pedig mi rendeltük meg önöktől a tanulmányt, mi hívtuk meg önöket, hogy ezt erről számoljanak be itt a szakbizottságnak, és nagyon sok érdekes dolgot hallottunk önöktől, és ez bizony elgondolkoztató a jövőre nézve. A Stockholm program megvalósítását kell kiértékelni, és egy politikai döntésről is, dönten, politikai döntésről is ki kell alakítani a véleményünket. Itt komoly viták alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy lesz-e utódja a stokholmi programnak. Legyen-e, avagy ne, következő stokholmi program, egy újabb öt éves program, ki tudja milyen nevet kap ez majd, hogyan keresztelik el. a következő parlamenti mandátum alatt. A szabadság, biztonság és jogérvényesülésének térsége teljes mértékben átalakult a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, nem csak azért, mert, mert bonyolultabb lett, mert egyre, mert sokkal több elemű ez, mint korábban, hanem azért is, mert nagyon más, tehát átalakult egész egyszerűen. Az első, a harmadik pillér első megjelenése a különböző szerződéseken át, a Nidzai, az Amsterdami, a, a Maastrichti szerződés után, ez igazi európai szakpolitika lett, ez egy egész, egész ez egy több elemű csomag, ide tartozik a kormányközi, ide tartoznak a kormányközi együttműködés különböző eszközei is, menekültügy, Schengen, az európai határok külső őrzése, az Európai Parlament új hatásköre, hiszen először fordul az elő, hogy büntetőjogi kérdésekhez, kérdésekre is van rálátásunk. Tehát immáron nem csupán szabadság, biztonság és jog érvényesülésről van szó, hanem arról is, hogy az Európai Parlamentnek is van szerepe. Az Európai Parlament nek jogszabályokat kell alkotni, és bizony együtt kell működni a nemzeti parlamentekkel, amelyek továbbra is léteznek, és természetesen számítunk a nemzeti parlamentekre a jövőben is, hiszen a célkitűzések megvalósításában nekik is szerepük van. Ez nem csupán rendkívül érzékeny, kényes kérdés, hanem egy olyan témakör is, ahol sok eh, dilemma merül fel, politikai döntésekre van szükség. Örülnék neki, ha az Európai Parlamentnek lenne szerepe, ennek mi is hatással tudnánk lenni a döntésekre. meg kell vizsgálni, hogy miért vagyunk lemaradva a célkitűzéseinkhez képest, miért nem tudjuk azokat teljesíteni. A Stockholmi program számos célkitűzését miért nem sikerült megvalósítani? Alapjogi kérdésekre gondolok vagy az adatvédelmi csomag, az sem valósult még meg. De nem csak ez. Aztán milyen kihívások várnak még ránk? Hogyan fogjunk hozzá a kihívások megvalósításához? Intézményi, politikai és technikai jellegű megfontolásokra gondolok. A helyzet tehát bonyolult, összetett, egyensúlyra kell törekedni, és erről jelentést kell megfogalmaznunk. Tehát arról, hogy legyen-e utódja a Stockholmi programnak. Megköszönjük az előadásokat. Koeljó úr! Elnézést, hogy elriasztotta. Olyan sokáig beszéltem, hogy elment, de Bronszó úr még itt van. Tessék, öné a szó, és aztán a jelentéstevő. Ön az egyetlen túlélő. Uh, I'm going to speakers 33.3. A képviselők 33,3 3,3%-a itt van, de önnel együtt már akár 50% is. Tegnap sokkal nagyobb volt a részvétel az előadás alatt, és nem tudom, hogy nem kellene megkérdezni a tagokat egy-egy ilyen, a képviselőket egy-egy ilyen meghallgatás előtt, hogy egyetlen részt akarnak-e venni, nem csak a költségek miatt, hanem egyáltalán az udvariasság része, hogyha valaki idejön hozzánk, hogy beszéljen velünk, akkor jó lenne, ha itt lennénk. Na jó, ezt csak úgy mondtam. Lebaj professzor említette azt, hogy hogy egyensúly hiány van a demokrácia és a szólásszabadság gyakorlatában és elveiben. A politikai pártokat legalábbis megpróbálják elhallgattatni, illetve betiltani Európában, Belgiumban, Németországban megmondják, hogy mit tehetnek és mit nem vehetnek fel a véleményükbe. Azt mondjuk, hogy fontos a kifejezés, önkifejezés szabadsága, de és a szólásszabadság, de a jelölés, illetve a, a kampányban előfordult már, hogy kampány alatt elmondott beszédek miatt valakit megbüntettek. Nietzsche volt talán, aki azt mondta, hogy ha egy gondolatot szavakba öntünk, akkor az általában annak a jele, hogy már leltelte az ideje. A szabadságról és demokráciáról nagyon sokat beszéltünk, de nagyon keveset tudunk a jelentőségről. A, a, és mindig az ellenkezőjét értettük rajta, a szabadságon az elnyomást, a szólásszabadságon pedig a korlátozást. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, Bronx úr. Igen. A részvétel kérdését én is megjegyeztem. Igaz, hogy ez egy háromnapos libeülés volt, ez az utolsó vonal, vonulata, hétfőn kezdtük, pedig most szerda van, de ez nem kifogás persze. Igenis, ezzel foglalni, foglalkozni kell majd. Tehát a részvétel, jelenlét az fontos kérdés. Önök úgy gondolom bevégezték azt, amit kértünk önöktől elmondták ezeket eh, a szakpolitikai elemzéseket a Stockholmi programról, a Stockholm program, és hát eh, kár, hogy nincsenek itt többen. Majd a koordinátorok ülésen ezt komolyan meg kell, hogy tárgyaljuk, mert hogyha döntünk, és eh, kérjük, hogy bizonyos kérdésekről beszéljünk a nap során, és aztán utána a Stuart professzor tartson egy előadást nekünk, a Libe Bizottság vendégeként, akkor legalább a frakciók azt megtehetik, hogy garantálják a ház minden egyes politikai család részvételét. Ennek alapján pedig, hogyha szeretne bármit még elmondani professzor úr, akkor megadom a szót. Hát igazából csak annyit mondok, hogy szívesen jöttünk, élvezet volt, nincs ezzel semmi gond. Nem az előadása fontos, hanem a következtetések, amiket a jelentésben is számok, statisztikák alapjában, táblázatok formájában rögzítettünk. Az, hogy a szövegek tehát a program, a program szövege hogyan került megvalósulásra, megvalósításra. szívesen jöttünk, hiszen a pozitív eredményekről szerettünk volna beszámolni, de jeleztük azt is nyilvánvalóan, ami aggasztónak tartható pont. Úgy gondolom az Európai Unió komolyan fel kell, hogy tegye a kérdést önmagának, hogy megfelelő módszerrel dolgozik-e a programtervezésben. Az igazságügy és belügy a az államok gyakorlatára túlzottan nagy hatással van, ezt eh, nem lehet így hagyni egy-egy aktuális eseménynél, migrációs jelenségeknél. Nem szabad, hogy az igazi munkaprogramtól elvonatkoztassunk. Persze fontos a pénzügyi dimenziója is mindennek, a visszatérítés de hát ez egy hosszú távú programtervezés részét kell majd, hogy képezze. Először is azért, mert a hatékonyságra kell fizelni, másrészt pedig a felelősségi körökre. A hatékonyság azért, mert ha megpróbáljuk a szöveg egy, egy dokumentum jogalkotási útját, akkor az ugye 224 évről beszélünk, és eh, látható, hogy mi okoz konfliktust, és mi ad alkalmat arra, hogy adott esetben ne engedjenek, eh, blokkoljanak eh, egy szöveget vagy egy részét. Meg kell gondolni, hogy hogyan lehet ezeket a blokkolásokat elhárítani vagy leépíteni. Nagyon érdekes tapasztalatok vannak erre vonatkozóan. Hm, volt olyan, amikor megpróbáltak újjal mutogatni, arra, aki mondjuk tévedett, vagy kezdeményezésen vizsgálták meg az esetet, de az állampolgárok felé egyértelműen nagyon fontos dolgok ezek. Hogyha a parlament viszont nem képes egy-egy véleményben közös nevezőre jutni, akkor azzal csak a valós helyzetet súlyosbítják. A Stockholmi program koncepciója szerint akár az amsterdami szerződés ellenében is hathatott volna, és pontosan ez a probléma. Az Eurojustnál alig lehetett továbbjutni, vagy elérni bármit is. Az, az Eurojust működtetésével pedig az Európai Államügyészség problémája is felvetődik, illetve ezzel szorosan összefügg. Nyilvánvalóan fontos, hogy a stokholmi program végrehajtását nyomon kövessük a jelentés, illetve a mostani előadást követően is. Köszönöm szépen én is, hogy eljöhettem. Lehetőségnek, esélynek tartottuk ezt is. Már húsz éve foglalkozunk az ilyen jellegű vizsgálatokkal. Meg kell, hogy mondjam, hogy sokat változott a környezet. Nem tudom, hogy nem veszítette lendületéből az egész dolog. Ugye kezdetben a megfelelő elánnal próbálták a, a szabadságbiztonság terét megteremteni, de most, mint hogyha zsákutcába jutottunk volna. Kezdetben óriási kihívások is voltak. A politikával együtt az alkotmányos kereteket kellett meghatározni, most pedig nyilvánvaló, hogy a program tervezés 2013-14-re következik, hogyha semmi nem történik, ezen kívül a, csak az, hogy elfogadjuk a következtetéseket ebből a jelentésből, és úgy tegyünk, mintha mindent eh, elvégeztünk volna, ami kötelezettségként a szerződésekből ránk hárul. Nos, eh, ez az, ami miatt azt mondom, hogy veszítettünk, veszített a lendület, lendületéből mindez, és az európai biztonság tere egy olyan politikai terület lesz, mint bármi más és talán el is fog majd aludni. A következő jogalkotási szakaszban újabb kihívások jelennek meg, elsősorban e szakpolitikai terület további tervezésére, megtervezésére gondolok. Köszönöm szépen, tulajdonképpen ez volt minden. Úgyhogy most a következő ülés napirendje 24-e, 3, 12-től, majd 12 óráig 9-től, majd 3-ától 6 óra 30-ig, az azt következő pedig szeptember 30-a délután 3 órától 6 óra 30-ig. Bronx úr kíván még szólni? mint hogyha mondta volna, hogy a 30-án és 3-án is volt ülés. Nem tudom, nem lenne mód arra, hogy változtassunk ezen? és a két ülést összevonjuk, sokkal egyszerűbb az utazás szempontjából, mert akkor ide jön az ember egy napra, hazamegy, aztán jön egy másik fél napra, megint hazamegy. Egy picit az idő már szorít minket a Libe bizottságban való öm, kérdések miatt, a tolmácsolás rende, rendelkezésre állása, a titkárság, a program. Persze mindig mindent megteszünk azért, hogy észszerű legyen ez a fajta összekapcsolás. Megpro, nem vagyok ugyan állandótak, de a lehető legtöbbet szeretnék itt lenni. De néha ugye az ember felveti néha, hogy érdemes több száz fontot erre, vagy több száz eurót elkölteni, hogy ketten itt üljünk? Köszönöm. Köszönöm.